Uh, Kedves kollégák, nem várhatunk tovább, mert nagyon hosszú a napirendünk, úgyhogy vágjunk bele. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és akkor azzal kezdeném, hogy nézzük a napirendet. Szeretnék valamit javasolni a szavazással kapcsolatban, ugyanis tegnap előtt azt a hírt kaptam a parlament elnökétől, hogy a kontaktcsoport ülése az MFF-fel kapcsolatban, ami ugye a regi elnökét is illeti, a mai napon lesz. És hát ugye az MFF és az együttdöntési eljárás kapcsolata miatt ott kell lennem ezen a kontaktcsoport ülésem, és ezért javaslom azt, hogy változtassunk egy kicsit a napi renden, fél órával arrébb kell tennünk a szavazást, tehát nem fél tizenegykor, hanem tizenegykor kezdődik majd a szavazás. Hát nyilván a mi érdekünk, hogy én ott legyek ezen a kontaktcsoport ülésen. Úgyhogy ha mindenki egyetért ezzel, akkor fél tizenegy helyett tizenegykor lesz a szavazás, ez a lényeg. Kérdezem a politikai felelősöket, hogy ez így jó-e. És ami pedig a 14-es pontot illeti, Stavrakakis, az Európai Unió 2014-es pénzügyévre szóló általános költségvetése, a 15-ös Dajcs Tamás a gazdaságpolitikai koordinációval kapcsolatban. A Vlasák után kerül majd sorra. Tehát amikor befejeztük a Vlasák jelentésről szóló vitát, akkor következnek majd ezek a pontok a 14-es és a 15-ös. Az ülést webstreamelik, tehát interneten követhető. Ennyit szeretnék még, mint technikai jellegű megjegyzés elmondani úgyhogy volt itt némi előre nem látható körülmény, ezért kellett a napirendet így megváltoztatni. Kérném, hogy ezt mindenki fogadja el. És akkor nézzük a második napirendi pontot a május 29-i, 30-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A jegyzőkönyv mindenki számára hozzáférhető, és szokás szerint úgy fogunk tenni, ha az ülés végéig nem érkezik semmilyen megjegyzés vagy ellenvetés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak fogjuk tekinteni. És akkor nézzük a harmadik pontot, az elnök közleményei. Egy darab közleményem van, probléma ráadásul, mert épp most kaptuk a tájékoztatást, hogy ugye a regi úgy döntött, hogy elkészít egy véleményt a vidékfejlesztés közvetlen kifizetéseivel kapcsolatban a 2014-es időszakra nézve a horizontális rendeletben, és Kurcki urat jelöltük ki, mint a vélemény elkészítője, de sajnos az Agri titkársága arról tájékoztatott minket, hogy mivel nagyon sürgős témáról van szó, kicsit átrendezték az időrendet, szorították az időrendet, ők szavaznak a jelentésről július 8-án. Jaj, hát ez azt jelenti, hogy akkor már szavaztak is ezen a héten, hétfőn. Szeptember 3 a módosítók benyújtásának a határideje, a szakbizottsági elfogadásra pedig szeptember 17-én kerül majd sor, úgyhogy így konkrétan lehetetlen, hogy normális eljárásban, még a leggyorsabb normális eljárásban is el tudjuk készíteni formálisan a véleményünket. Ezért az lenne a javaslat, hogy inkább csak a kollégák személyesen nyújtsanak be módosítókat közvetlenül az agrinak, mert a véleményre már nem lesz idő. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Hogyha nincs, akkor haladjunk tovább. A négyes napi rendi pont következik. Oldrich Vlasak jelentés tervezete a módosítók benyújtásának határidejét a mai napon kell majd kijelölnünk, de először is megadom Blesak úrnak a szót, utána pedig majd az árnyékoknak is tessék. Uh, I would like to ask you uh, to take... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném anyanyelvemen csehül folytatni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, hogy szót adott nekem. Először is hagyd mondjam el, hogy én üdvözlöm a bizottságnak ezt a javaslatát, mert lehetővé teszi majd számunkra, hogy maximálisan kihasználjuk azokat az erőforrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak. Az egész javaslat két részből áll. Mi azt támogatjuk, hogy az elvet egyszerűsítsük, ezért aztán a jelentésnek az első részét támogatjuk. Ez a top-upról szól 2013-ig a kiegészítésről. Vagyis ez azokra az országokra vonatkozik, amelyek nehézségekkel küzdenek, Ez azt jelenti, hogy 2014 és 2020 között is használhatjuk ezeket az erőforrásokat, tehát van egy jó javaslat, ami a következő programozási időszakra is vonatkozik ezen kívül. Én azt is támogatom, hogy a jelentés második részét is szerűvé alakítsuk, tehát az N plusz 3-as szabályt alkalmazzuk, kivéve a kohéziós országokat 2007 és 2010 között. Viszont támogatom a 2014 és 2020 közötti alkalmazását az N plusz 3-as elvnek, hogy emlékeztesek mindenkit, hogy az M plusz 3-as szabály nagyon pozitív tapasztalatokkal szolgált eddig. Két év volt, amikor nem alkalmaztuk, most pedig belegondolunk, hogy esetleg újra be kellene vezetni. Az erőforrások már rendelkezésre állnak a költségvetésben, nem kérünk külön kiegészítést erre. Vagyis mi az egésznek az elképzelése? Először is célorientált, tag szeretnénk lenni, és a kohéziós politikát kell kidomborítanunk, azoknak az országoknak rendelkezésére bocsátani, akik küzdenek gazdaságilag. Az M plusz 3 nagyobb rugalmasságot nyújt ezeknek az országoknak. Ezen kívül segítenünk kell az országokat, ezeket az országokat, különösen akkor, amikor karcsúsítaniuk kell a költségvetésüket, amikor így is kiigazítási programokat kell, hogy alkalmazzanak, és forulniuk kell. 2014-2020 ezt az időszakot leginkább egy olyan mechanizmussal fedhetnénk le, amit már ismerünk, és akkor könnyebb a, ezt az időszakot a jövővel összekötni. Ezen kívül még az N plusz 3 mellett szól az is, hogy ezeket az országokat nem sürgetjük ö, olyan projektek esetében, amelyeket mi jónak tartunk, de ők nem, hogy döntsenek ők. Végül Jelenleg mindenki azt próbálja megtervezni, hogy hogyan juttathatnak ezeknek az or- országoknak több és nagyobb erőforrásokat. Nem lenne logikus, hogyha nem adnánk ezeknek az országoknak elég időt, ha szükségük van rá. Nevezetesen mire valóak az alapok, ha nincs hozzájuk olyan mechanizmus, amivel felszívhatják őket. A másik dolog, amit javaslunk, az az, hogy ne próbál, nehogy abba a helyzetbe jussunk, hogy a program végén egyszerre csak föl kell, hogy gyorsuljanak a spórolási erőfeszítések. Azt szeretnénk, hogy ezek az országok egyenletesen oszthassák el ezeket az erőforrásokat. A bizottságot nem kell értesíteni, minden egyes ország rendelkezik a megfelelő rugalmassággal, hogy saját belátásuk szerint használják fel a pénzeket. Ez lett volna az én rövid bevezetőm. Nem szeretném, ha ki kellene térnem a derogációkra, Szlovákia és Románia esetében, ezek életben vannak. Az én megoldásom, az én javaslatom az lenne, hogy a többi tagországra koncentrálunk. Tolcs Tamás. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! szokásos és eh, dicséretes volt Vlasák úr eh, tömörsége. Tőle megszokhattuk, hogy a még oly fontos és még oly jelentős előterjesztésekkel kapcsolatban is eh, rendkívül logikus és feszes rendben tárja elénk a véleményét. Én magam is szeretnék tehát ehhez igazodni, így igyekszem négy pontban röviden összefoglalni a e, néppárti árnyékjelentéstevőként az álláspontomat. Elsőként is e, szeretném elismerésemet kifejezni e, Vlasák úr jelentéstervezetével kapcsolatban amelyet valamennyi fontos, meghatározó pontjában támogatásra érdemesnek tartok. Én magam személyesen a legmesszebb menőkig támogatom. Másodikként szeretném azt elmondani, hogy azt kell alap azt kell mindenekelőtt eldöntenünk hogy eh, az automatikus eh, forrásvesztés kockázatáról milyen logikában beszélünk. abban a logikában beszélünk e minthogyha az automatikus forrásvesztés eh, megtörténne, az egy helyes rendszer lenne az egy helyes döntés lenne akkor cselekszünk helyesen hogyha az kohéziós allokáció keretében az egyes tagállamok rendelkezésére álló forrásokból minél nagyobb mértékűvé tesszük azt amely e, forrást elveszthetnek vagy pedig abban a logikában beszélünk e hogy a kohéziós allokáció keretében az egyes tagállamok rendelkezésre álló forrásokat minél nagyobb mértékben és minél hatékonyabban használhassák föl. én az utóbbi pártján állok a lehető leghatározottabban az a véleményem hogy eh, természetesen a tagállamok részéről elkövetett eh, szervezési, eh, projektlebonyolítási problémák is meghúzódnak amögött, hogy több, tagállam esetében jelentős eh, forrásvesztési kockázat áll fönn, de az alapvető ok megítélésem szerint nem az, hanem az, amiről oly sokat beszélünk, a eight ban nine ben kirobbant világgazdasági válság olyan nehézzé tette az adott országokban a projektek lebonyoltását eh, amely váratlan és eh, példa nélküli precedens eh, nélküli nehézségek okozták leginkább Eh, ezeket a eh, problémákat. Éppen ezért egy módosító indítványomban én szeretném azt jelezni, hogy a két eh, tagország, Szlovákia és Románia mellett más tagországok esetében is ez a forrásvesztési kockázat fennáll. Másodikként, harmadikként azt szeretném röviden elmondani, hogy egyetértek az M plusz 3-as szabály Vlasák úr jelentés tervezetében szereplő kiterjesztésével. Szeretném azt javasolni, hogy egy módosító indítványjal pontosítsuk azt, hogy ezáltal az M plusz 3-as szabály kiterjesztésével, a 2013-as esztendőre történő kiterjesztésével az elszámolhatóság határideje 2016. december 31-ére változik. És végül, de nem utolsó sorban negyedrészt azt szeretném elmondani, hogy a top-up eh, rendszerrel kapcsolatos eh, jelentéstervezetben eh, szereplő megfogalmazással kapcsolatban ugyancsak indokoltnak látok egy módostást méghozzá azt hogy a társfinanszrozási ráta ten os emelése az vonatkozzon azon tagállamokra amely tagállamok pénzügyi segítségnyújtásban részesültek, mármint az Uniótól. E, a programország státuszuk megszűnt, e, tehát e, már ebben a segítségnyújtásban nem részesülnek, azonban a program ország státuszuk megszűnésétől kezdve egészen addig, ameddig az, az ő általuk igénybe vett támogatás összeget vissza nem fizetik, ebben az időszakban e, is e, ez a társfinanszírozási ráta növekedés vonatkozzon ezekre az országokra. Összefoglalva tehát támogatom Vlasák úr jelentéstervezetét az előbb említett módosítók megfontolásával. Uh, thank you very much. I would like now to ask Viktor Köszönöm szépen, Viktor Postinár Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék a Vlasák úrnak a jelentésért. A múltkor már mondtam, éppen most a bizottságnak a javaslata alapvető fontosságú számunkra. Azért, mert az a célja, hogy segítse azokat a tagországokat, akik nehézségekkel küzdenek, és nem tudtak teljes mértékben élni a kohéziós támogatásokkal. Így aztán értem, hogy Vlasak mi volt a logikája és az elképzelése, különösen amikor azt javasolta, hogy ne csak Szlovákiára és Romániára vonatkozzon a delegáció, és azt is javasolta, hogy az N plusz 3-os szabályt terjesszük ki. De ennek ellenére azért nem szabadna elfelejteni, hogy miért született ez a javaslat, miért tette a bizottság ezt a javaslatot. Az egyik javaslat, az egyik oka ennek az volt, hogy segítse azokat az országokat, amelyek komoly válságokkal, komoly nehézségekkel küzdenek, és nagyon nehéz a pénzügyi helyzetük, vagy pénzügyi segélycsomagokat kapnak. A másik ok az az volt, hogy minden egyes állam és kormányfő rábólintott február 8-án a javaslatra. Minden egyes, a 27 tagállam, állam és kormányfej jelen voltak a teremben, nem arról volt szó, hogy csak alamizsnát akartak adni Romániának és Szlovákiának, egyetértettek ezen kívül. A tanácsban mi a helyzet? Vannak olyan tagállamok, akik akkor hajlandóak csatlakozni a többiek mögé, hogy ha valaki eltér a február 8-ai egyezményt. Ez sajnálatos, hogy vannak ilyen megfontolások is, de ez a helyzet, ezt mutatta a két héttel ezelőtti helyzet is, hogy új megegyezést kellett kötni a tanácson belül, annak ellenére, hogy már a legmagasabb szinten egyszer született egy megállapodás. A másik dolog, amivel bele kellene gondolnunk, az idő ellen versenyzünk. Nem csak Szlovákia és Románia, hanem a parlament is. Itt az általános szabályokat és az alapspecifikus szabályokat is most már el kell fogadnunk. Ha nem tesszük ezt, és ha nem találunk bármilyen más megoldás a jövőben teljesen hasztalan lesz, mert a 2011-12 utáni időszakban az N plusz 3-as szabály alkalmazásával, ha most lemaradunk, akkor semmi értelme, a jövőre nem találtunk megoldást. Tehát számomra alapvető fontosságú, hogy most cselekedjünk gyorsan. Ezért én azt javaslom, hagyjuk változtatások nélkül a bizottság javaslatát, és nézzük meg, hogy a lehető leghamarabb fogadtassuk el úgy, ahogy van, és utána majd lesz arra időnk, hogy megfelelően a gyakorlatba is átültessük. Egyszerűen azért javaslom ezt, mert nincs itt az ideje annak, hogy megbüntessünk bármilyen tagállamot. Én készen állok arra, hogy módosítókat adjak be. De két lépéses megoldást szeretnék. Románia és Szlovákia legyen külön eset, úgy, ahogy ezt a bizottság javasolja. A második lépés pedig az, hogy a többi tagállamnak, akik szeretnének élni ezzel, szintén nyújtsunk támogatást. De ezt a második lépést csak akkor, ha előtte tárgyalunk. Tehát tárgyalások ezekkel az országokkal a tanácson belül és a bizottsággal. Tehát én beadom az erre vonatkozó módosítómat, hogy legyen két lépcsős folyamat, Románia, Szlovákia először, és később a tárgyalások után potenciálisan más tagországok. Ez az én kérésem mindenki felé. Kérem, vegyék ezt figyelembe. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Néha drámai erőfeszítéseket tett a román kormány és a felszívási rátát meg háromszoroztuk, de ennek ellenére még csak 19%-osnál tartunk a felszívásban, 19%-nál. Hát Románia és Szlovákia nyilván Olcsik, köszönöm szépen, hogy ilyen jól közelítetted meg a kérdést. Ha megnézzük a számokat, akkor Románia azt kockáztatja jelenleg, hogy 2,3 milliárd eurót fog veszteni. This possibility, which is flexible enough, Köszönjük szépen ezt a lehetőséget, ez egy nagyon rugalmas megoldás, nem diszkriminálja egyetlen tagállamot sem, és tudjuk, hogy így Romániának és Szlovákiának jó megoldást kínálhatnánk, és utána beszélhetnünk a többi tagállamról is. Elnök asszony, ne felejtsük el, hogy az N plusz 3-as szabálynak a kiterjesztését illetően 2014 és 2020 között. Ez azt jelenteni, hogy újra kellene kezdenünk a trialógust. Azért, mert a kollégáink már részt vesznek ott, és nem hiszem, hogy Konstanza Krell és Van Nistelrooy úr túlságosan örülnének annak, hogyha újra kezdhetnék a trialógust az M plusz 3-ról a kohéziós politikában. Köszönöm szépen! Uh, uh, I don't see Elnök, Nikos Hriszójel azt nincsen itt, nem tudom, hogy a zöldek részéről van itt valaki? Nem, Mikolásik úr. Ďakujem, pani predsedajúca, budem hovoriť po slovensky. Köszönöm szépen, akkor szlovákul fogok hozzászólni. De tehát kérem, tegyék fel a fülhallgatóikat, mert szlovákul fogok beszélni, mondja a hozzászóló. Tehát általában véve, hogyha a javaslat logikáját követem, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nagyra tartom Lasak úrnak a megközelítését. Ő tudja, hogy én nagyon nagyra tartom őt, és igazi szakértőnek tekintem. Nagyon alaposan ismeri ezt az egész témakört. Hagy mutassak rá a jelentés bizonyos elemeire, amelyek én úgy vélem, hogy ahhoz vezethetnek, hogy úgy fogadjuk el ezt a javaslatot, hogy egyrésztről ugyan elére lépünk, másrésztről viszont azt is elérhetjük vele, hogy ne veszélyeztessük azt, amit a tárgyalásokon már sikerült elérni. Az előttem szólók már elmondták. Ne felejtsük azt el, hogy a tanács egyességet kötött, az államfők megegyeztek. Tehát tudjuk, hogy az érintett tagállamok mit kérnek jelenleg. Azt is tudjuk, hogy a Szlovákia szomszédságában elhelyezkedő országoknak sikerült elérni, itt Például a cseh köztársaságra gondolok, aki 900 millió plusz eurót kapott, de nem megyek bele a részletekbe. Szlovákiát és Romániát illetően még vannak olyan EU-s alapok, amelyeket ez a két ország felszívhatna. Így aztán mi azt szeretnénk, ha bevezetnénk egy elvet, és ez az elv lehetővé tenni, hogy az alapokat, amelyeket juttatnak Szlovákiának és Romániának, de nem tudja felszívni őket a két ország, most föl tudják szívni. Tehát ez a gondolatmenetünk a tanácsban is Szlovákia részéről. Szeretném aláhúzni azt, amit Vlasák úr is elmondott. Nem fogunk követelni, sem kérni több erőforrást. Mi egyszerűen csak azt szeretnénk, hogyha a már megkapott alapoknak a felszívását megkönnyítenék számunkra a kohéziós politika keretében. Üdvözölnénk, ha születne egy ilyen elv véve. Ezen kívül. Hogy támogassam azt a gyakorlatias javaslatot, amit hallottunk, hogy két részre osszuk a megközelítést. Az első részben az N plusz 3 elvet jóvá hagynánk Szlovákia és Románia számára, majd utána a második részben megoldást kereshetnénk arra, hogy más országokat is hogyan fedhetnénk le az N plusz 3-as Így nem veszélyeztetnénk azt, amit már elért az EU 27 tagállama. És a bizottságnak is ez a javaslata. Elnök, köszönöm, Zsezsina úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Ez egy kitűnő szakértői munka, amit Vlasák úr végzett. Minden, ami elhangzott, igaz. Kolega Vlasák je uh, takovým řešením. Vlasák úr egy rendszerszerű megoldást javasolt, és ez lehetővé teszi bizonyos országok számára, hogy felszívják a számukra járó támogatásokat, és igen, tekintettel kell lennünk a román és a szlovák kollégákra, akik kicsit meg vannak rémülve. Tehát én azt támogatom, hogy védjük meg Romániát és Szlovákiát, egyezzünk meg, védjük őket, de ugyanakkor az M plusz 3-as szabályt a többi ország számára is tegyük elérhetővé, mert tényleg rendszerszerű megoldásokra van szükségünk. Van még egy körülmény, ami úgy tűnik, hogy nem szorosan kötődik ehhez a témához, de mégis kihat a témára bizonyos tagállamokban. Hogy a projekteket hogyan kell elszámoltatni, és hogyan kell felszívni az alapokat. Nevezetesen az áradások, meg az árvizeknek a kérdése. éljünk azokkal a jogunkkal, hogy a bizottsággal folytatott párbeszédben hivatkozhassunk az árvizekre. És kérjünk derogációt. Ne csak a... Psi, ale Přikloňme se k pragmatickému rozdělení. Ne csak a mentességet kérjük, hanem kérjük azt, hogy az árvízekre legyen egy külön derogáció is. Tehát Szlovákia és Románia, igen, első lépés, és ezt a második lépés a többi országnak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, hogy szót kaptam. Vlasak úr, köszönöm ennek a gyakorlatias megközelítését. Én úgy gondolom, hogy ő mindig is ezt a véleményt képviselte, és nagyon nagyra tartom a szakértelmét právneho postupu. To znamená, že konečná dohoda závisí na rokovaní Európskeho parlamentu. Egy általános eljárást kell találnunk a bizottságban, a parlamentben és a tanácsban is és a több éves pénzügyi tehát is figyelembe kell vennünk. Nézzük, mi történne akkor, hogyha Vlasák úrnak a javaslatát elfogadnánk, októberben jóvá hagynánk, és aztán a tanácsot tárgyalnánk. A tanács viszont visszadobná egyébként, ezt már jelezték, hogy nem akarnak egyet érteni velünk. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy első olvasatban összeomlana minden. Így aztán véleményem szerint a legjobb megoldás az az lenne, hogyha mi rábólintanánk a bizottságnak a javaslatára, hát tulajdonképpen ma is megtehetnénk ezt, és Vlasak úr jelentését kettő részre bontanánk, az egyik a bizottságnak a javaslata lenne, a másik pedig Vlasak úrnak a javaslata. Én ezt a megoldást támogatnám. Köszönöm. Josif Matula. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék Vlasák úrnak gratulálni a jelentésért, amely megadja azokat a nézőpontokat is, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek a tagállamok. Hogyha vizsgáljuk a javaslatokat, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy a bizottság javaslatainak a céljaival kellene kezdenünk a vizsgálatokat. És az 1083-as rendeletet pedig a válság fényében kellene módosítani. Természetesen figyelembe kell vennünk a tanács következtetéseit is. A bizottság javaslata olyan tartalommal bír, hogy Románia és Szlovákia derogációt kapjanak, és ez megfelelő véleményem szerint. A bizottság javaslatai megnézik, hogy Románia és Szlovákia esetében mi történt, másodszorban pedig legitim a bizottság javaslata, és egyhangú döntés tárgya volt a tanácsban. Itt egy kettős plafonról van szó, ami Romániát és Szlovákiát illeti. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy a prioritásokat hogyan alakítsuk át a programban. Itt volt az a 10 százalék, amely szerintem minden tagállam érdeke. Amit Bostinár úr mondott, az egyszerűsíti az én mondandómat. Mindenképpen ki kell jutnunk ebből a zsákutcából. És a következő dolgot mondom ehhez. Februárban a tanács megalapodást ért el Románia és Szlovákia tekintetében. És voltak más államokat tekintve is más megalapodások. Szerintem kijuthatunk a zsákutcából úgy, hogy elfogadjuk az eredeti bizottsági javaslatot. És biztos vagyok, hogy egyéb tagállamok is támogatják majd később. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lambert van Nisselroy. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen ezt a nagyon fontos munkát. A kollégám pontosan tudja, hogy meg kell néznünk az összes lehetőséget, hogy megtudjuk azt, amit tenni kell. Nagyon nyilvánvaló, hogy a jogi munkát el kell végeznünk. És ebben az állapotban igent kell mondanunk a két ország számára kidolgozott megoldásra. És nem veszőteszünk teszünk utána, hanem pontot. És akkor utána még ezer dolgot kérdezhetünk, de Szerintem nem lehet olyan dolgokról tárgyalni, amelyek nincsenek. És múlt héten hat ország képviselői kerestek meg. Nagyon jó vita volt, de a parlament nem támogatta volna. A néppárt nem, biztos nem, a többi frakciót nem tudom. De itt szerintem, itt igen, a derogációt megszavazzuk, pont. Pillanatnyilag ez a politikai üzenet, amit én küldenék. Tehát a néppárt nevében legalábbis. Köszönöm szépen. Mónika Smolková. Köszönöm szépen a szót. Teljesen egyetértek, amit az előttem felszóló mondott. és amit Bostinár úr is mondott. Hmm, én most néhány szóban összefoglalnám véleményemet. Bostinár úr azt mondta, hogy kontextusban kell a dolgot nézni, és nem az egész kontextust láttuk ma. Deutsch úr és Lasák úr figyelmét is a tanács következtetéseire hívnám fel az 50, 51 és 52-es pontra ahol egyéb előírásokra is utalnak bizonyos allokációk tekintetében. Azonban, hogyha 3 plusz esetét alkalmazzuk, mondjuk Magyarország külön alapokat veszhetne el. 1,56 milliárd értékben. És 690 millióért küzdenek, és másfél milliárdot veszhetnek el. A cseh köztársaság 100 milliót kapott, és most 630 millióért küzdenek. Tehát látnunk kell ezeket a kölcsönös függőségeket a tanácsban. Szlovákia és Románia nem akarnak további forrásokat 21 ország kér plusz forrásokat. Szerintem figyelembe kell vennünk a tanács következtetéseit, és pedig összességében. Ami a plusz forrásokat bizonyos országokhoz eljuttatják. Hogyha lett volna még egy évünk, akkor valószínűleg az N plusz 3 általános alkalmazását kérnénk az elkövetkezendő évre. És akkor megpróbálnánk további forrásokat kapni. Köszönöm. Többen nincsenek a listán. Akkor most az Európai Bizottsághoz fordulok, Andreas Busch úr, és most szeretném megkérdezni, hogy milyen megjegyzései vannak. Köszönöm. Elnök asszony. Javaslatunk az kormány és államfők javaslatán alapul, és a következtetéseinkben Románia és Szlovákia számára kivételben állapotunk. Miért? Csupán ezen országok esetében költségvetési kompromisszumot hoztunk létre, és itt az Európai Unió költségvetése eléggé szűkös ebben a tekintetben. Itt nagy csökkentésekre kerül sor, és az N plusz 3 országok tekintetében is. És a javaslatunk utal a csökkentésre. Ez alapján fáradozásainkat arra redukáltuk, hogy erre a két országra koncentráljuk, hogy ne zavarjuk meg az állam és kormányfok közötti kompromisszumot, amiért sikerült a végén elérnünk. Igen, a bizottság fenntartja álláspontját az N plusz 2, N plusz 3 esetében, ahogy a javaslatban ez látható, és nem szeretnénk itt az előírásokat megváltoztatni. Igaz, hogy áramvonalasítottuk a politikát, az N plusz 3, N plusz 2, azonban ennek az alapja egy új költségvetési kalkuláció, egy új költségvetési kompromisszum. Ez nem egy hirtelen döntés. Ezt eléggé sokat terveztük a jövő számára. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a jövőt érintő előírások áramvonalasabbak, egyszerűsítettek. Ami a második pontot illeti, tehát itt uh, a top-up kiterjesztése olyan tagállamokra, amelyek 2013 után is támogatásokat kapnak. A bizottság megnézte a különböző javaslatokat, a tanácssal megbeszélést folytattunk, és szerintem Dolcs úr is említette, és pedig azt, hogy a mechanizmust terjesszék ki. És a CPR elfogadása után is legyen meg a top-up. Tehát elképzelhető az, hogy a bizottság elfogadja ezt a javaslatot, és kiterjeszti a top mechanizmust egyéb tagállamokra a programozási időszak végéig. Ebben az esetben eh, uh, uh, a A CPR-ról szóló viták során 2016-ig volt erről szó, amikor eh, új vitánk lesz eh, a topapról, és elképzelhető, hogy ezt más országokra is kiterjesztjük. Tehát most Blasák úr megjegyzésére itt jelentős változások történtek, tehát rugalmasabbak lettünk, a tagállamok kérhetik 2015-ig a program megváltoztatása, tehát ez az új rugalmasság a monitorozó bizottságoknak, az NGO-knak és egyéb érintetnek megengedi azt, hogy döntsenek a módosításokról. Hogyha rugalmassággal érünk, élünk, ilyen 10%-os rugalmassággal élünk, akkor a monitorozó bizottság, az érintettek és a bizottság sem tartott teljesen megfelelőnek, azonban, hogyha a kompromisszumot kell elérnünk, akkor úgy véljük, hogy bizonyos rugalmasságot biztosíthatunk ezen a ponton. Ami pedig itt ez a 10%-os volument illeti, ez eléggé sok lehet a nagy programokban, és így viszonylag könnyen el lehet érni egy milliárdot. És ezeket pedig a prioritások között mozgatni lehet. Ennek pedig jelentős kihatása lenne az eredeti álláspontra. Köszönöm, ez minden, amit mondani szerettem volna. Köszönöm. Hogyha nincs egyéb kérdés, megjegyzés, akkor lezárom most ezt a pontot. A módosítók határideje július 17-e dél. Tehát július 17-e 12 óra, ez valamikor jövő héten lesz. És akkor a szavazás szeptemberben lesz, regiben, szeptember 23-án. Tehát az azt jelenti, hogy októberben a plenáris elé mehetünk, és akkor lehető leggyorsabban megoldjuk. Tehát most szeretnénk lezárni ezt a pontot, és szeretném megkérni Stavrakakis kollégát, hogy folytassa. Tehát az ő véleményével folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy ne térjek ki teljes részleteiben a javaslatomra, csak bizonyos részletekre, amelyek szerintem nagy figyelmet érdemelnek. Az egyik a költségvetés. Volt egy februári javaslat, és figyelembe véve, hogy utána hogyan haladtak a tárgyalások, minnyáján tudjuk, hogy 2014-re csökkennek az összegek a 13,5%-os csökkentést javasolnak az általános költségvetésre, és 9,3%-os csökkentést a kifizetésekre. A 2014-es költségvetésnek az 50%-át továbbra is meg lehetne emelni, lehetne még találni forrásokat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szakbizottságunk támogatná azt, hogy kb. 11 milliárd euróval többet kapjunk 2013-ra ebben az évben. A második téma, amire szeretném ráirányítani a figyelmet, és ez a legnagyobb probléma számunkra. Arra vonatkozik, hogy az előzetes költségvetésben a bizottság a tanácsnak az álláspontját veszi figyelembe, ezért eh, amikor a CPR-ról tárgyaltak, akkor közös döntéshozatalba, társ döntéshozatalba kell döntenünk. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy egyszerűen csak közöljék velünk a tárgyalások eredményét. Ezen kívül nagyon fontos lenne észben tartani azt, hogy elég sok erőforrást kell a régióknak is a peremrégiókban ráfordítani arra, hogy egyáltalán a jelenlegi válságban az erőforrásokat fel tudják használni. Harmad sorban figyelembe a társfinanszírozási ráta topapját és az elkötelezettségi szabályokat. Nagyon hasznos lenne, hogyha a bizottság tájékoztatna minket, hogy van-e olyan terület, hogy teszem még újabb javaslatot 2014-re ezzel a kérdéssel zárom a javaslatomat, és várom a reakciókat. Uh, is there anybody from the commission? A bizottság részéről van itt valaki? Úgy látom, hogy nincs akkor szeretném megkérdezni, hogy a szakbizottsági tagok közül kíván-e valaki hozzászólni. Nem? A módosítók benyújtási határideje július 18, déli 12 óra. Akkor folytassuk a munkát. A 15-ös napi rendi pont következik. A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről szól ez a téma. Dajcs Tamásnak fogok most szót adni, hogy mutassa be a véleményt. Tessék, parancsoljon. Köszönöm, eh, kedves elnök úr, tisztelt <clears throat> kollégák! A véleménytervezetem <clears throat> két hasonló tárgyú korábban már a bizottságunk által is eh, megtárgyalt <clears throat> véleményemhez, jelentésemhez kapcsolódik. A kedves képviselőtársak asztalán fekvő véleménytervezet néhány pontját szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és most itt a eszmecsere kezdetén kiemelni. Az első ezek közül a munkahelyteremtés fontosságát aláhúzó része a jelentéstervezetnek. Nem tudjuk elégszer azt megfogalmazni, hogy a kohéziós politika a megfelelő forrásokkal finanszírozott és alátámasztott kohéziós politika egy hosszú távú befektetési politika. Ennek a befektetési politikának nagyon nagy részben a KKV-k, a kis és középvállalkozások a kedvezményezettjei, azok, amely kis és középvállalkozások Európa szerte a legnagyobb szerepet vállalják munkahelyek megőrzésében és új munkahelyek teremtésében. Így tehát a megfelelően finanszírozott kohéziós politika kiemelkedő jelentőséggel bír a munkahelyteremtés szempontjából. Külön aláhúzom, hogy az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása érdekében is konkrét lépésekre van e, szükség. Egyetértek e, azzal a megközelítéssel, amelyik azt mondja, hogy a gazdasági válság e, aggasztó, gondokkal teli befektetési környezetet hozott létre, a befektetők bizonytalanok, elhalasztják a döntéseiket, ez a gazdaság teljesítő képességére negatív hatást gyakorol, így a befektetői biztonság megteremtése érdekében kiszámítható üzleti környezet létrehozatalára van szükség stabil szabályozási keretre, rendszerre, amelyben csökkennek az adminisztratív eh, terhek, visszaszorul a eh, korrupció. A makrogazdasági kormányzás kapcsán a jelentés tervezetben is említést teszek arról, hogy örvendetes az, hogy az Európai e, Bizottság május végén több ország esetében a túlzott deficit eljárás megszüntetésére tett javaslatot. Ezen országok sorába tartozik hazám e, Magyarország is. Ez mindenféleképpen a makrogazdasági kormányzás területén elért sikernek eh, tekinthető. Összefoglalva úgy vélem, hogy eh, hangsúlyos figyelmet kell szentelnünk a munkanélküliség elleni küzdelemnek, a befektetői bizalom helyreállításának, a pénzügyi konszolidációnak, a fenntartható növekedés realizálásának, mindennek elérése érdekében fontos szerepet játszanak a kohéziós források, ezért elegendő költségvetési forrást kell biztosítani az unió strukturális és beruházási alapjai eh, számára. Tisztelt eh, kollégák, mindenkinek várom az értékes véleményét. Thank you very much, Mr. Eh, Deutsch. Köszönöm szépen Dajcs Tamásnak ezt a bevezetőt, és Klevászonynak adok szót, tessék. Köszönöm szépen. Mindenken előtt köszönetet szeretnék mondani. Szerintem nagyon jó struktúrája van jelentésnek. Az Econ bizottságban tényleg szeretnénk az európai szemeszter tartalmát mélyíteni, és szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy a kohéziós politikában ilyen fontos szerepe legyen ennek. Az európai szemeszter egy ciklus. Hasonló szövegeket kapunk szinte minden évben és kulcsfontosságúnak tartom, hogy megfelelő figyelmet adunk ezeknek, hogy erősítsük az Európai Unió gazdasági kormányzásának a legitimását. Itt nagyon jó, hasznos betekintést nyerhetünk, azonban itt a politikai területeken a különféle leírások nem megfelelőek mindenhol. A válság arra kényszeríti az Európai Uniót, hogy sokkal kiegyensúlyozottabban tekintsen az ambícióira, és tudja, hogy mi az, amit nem lehet elérni. Ebben a véleménytervezetben a szerepel a növekedés, a munkahelyteremtés, a forrásokhoz való hozzáférés, és nagyon jól strukturált formában osztom az előadó nézeteit. Itt a állami és magánbefektetések tekintetében erősíteni kell a struktúrális alapok szerepét, hogy az Európai Unióban a befektetések száma növekedjen. De Európában a befektetések hiánya nagymértékben összefügg a KKV-kkel. Főleg a kevésbé fejlett vidékeken nem nagyon látunk fejlődést, és ott a bankok sem igazán hiteleznek a KKV-knek. Meg kell vizsgálni a finanszírozási lehetőségeket, és meg vagyok győződve, hogy a kohéziós politikában ezekre a területekre kell koncentrálni. Meg vagyok győződve, hogy a strukturális alapok nagyon fontos szerepet játszanak majd, ahogy az előadó mondta is van És végezetül pedig üdvözlöm azt, hogy a munkanélküliségre koncentrál az előadó, és főleg a fiatalkori munkanélküliségre. Itt is szerepe van a kohéziós politikának, és ezt jobban ki kellene domborítani a bizottság javaslataiban. És a kohéziós csomag megtárgyalásakor szó esett a fiatal munkanélküliségéről, és hogyan lehetne a strukturális alapokat is ezen a területen alkalmazni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés? Van Nisztelrooy úr? Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Kaphatnánk-e még tájékoztatást arról, hogy a RAL a kifizetetlen kötelezettségvállalások 2013-ban milyen hatással van a jövő évi költési kapacitásunkra. Mert nagyon sok kifizetetlen számlát átteszünk a következő évre. Számadatokat kaphatnánk? Mennyi ez? Thank you very much, Mr. Vanis. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr. Dajcs úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a véleményét. Van Nisztel új, új kérdésére nyilvánvalóan a bizottság képviselői tudnának válaszolni, hogyha itt vannak, vagy hogyha visszajöttek. Tehát azt gondolom, hogyha elnök úr megadja a lehetőséget, akkor a bizottság képviselői tudnak a Regionális Fejlesztési Bizottság eh, tagjainak és a webstreamingen keresztül az érdeklődő közvéleménynek is eh, erre vonatkozólag tájékoztatást eh, adni. Köszönöm a támogató véleményeket, nyilvánvalóan a módosító javaslatok benyújtása utána jelenlegi vita alapján úgy látom, hogy széles egyetértéssel lesz módunk majd elfogadni a jelentést. Még egyszer köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Biztosítani tudom, hogy a bizottság részéről majd küldenek egy e-mailes választ. Most pedig 11 óráig felfüggesztem az ülést, de közben elnézést a módosítók határideje július 16-a 12 óra délben. So, as I told you, we suspend the meeting. Ahogy mondtam, 11-ig felfüggesztem az ülést. Köszönöm. most elszokta azt mondani, hogy több koronavírus tudni, hogy a... Na, tak na panu nekosti.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

Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni a szavazást. És először is ellenőrizzük a szavazó készülékeket. Tehát mindenki helyezze be a kártyáját, hogy ellenőrizhessük, hogy működik-e a rendszer. Tehát megnyitom a szavazást. It's okay, I understand that people... Akik itt vannak... Igen, most zárjuk a szavazást. S úgy látom, senkinek nincs problémája. Akkor elkezdjük. Tehát az általános szabályzásra. Egy kicsit nyugodjanak meg kérem a képviselők, hogy elkezdhessük a szavazást. Wojtek, put your cards into the... Okay, we start... Akkor elkezdjük a szavazást. A blokk egyes ki van mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító. A negyedik oldalon van. 27-es a negyedik oldalon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a 9. oldalon az 51-es, 9. oldalon 51-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os a 11. oldalon. Nekem nincs 11. oldalon, de van. Mellette 11. oldalon az 56-os ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12. oldalon a 67-es. Tehát a 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es a következő oldalon, 69-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20. oldal és a 119-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, tehát a 119-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egy szocialista több, tehát vegye ki a kártyáját. Egy szocialista és demokrata. Most rendben van. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 40. Nem tudom, hogy ki akart ezt ellenőrizni. ...179-es a 26. oldalon. mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Huszonkilencedik oldalra megyünk. 213-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk kompromisszumra a 30. oldalon, itt részenként szavazunk tehát az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldal a 493-as, az, az az előbb blokk szavazás volt. Most a 31. oldalra megyünk, és pedig a 493 a mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 38. oldal, 282-es, 38. oldal mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez alatt 284-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Átmegyünk a 43. oldalra, a 499-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es oldal, 343-as módosító, 343-as. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 46. oldalra, 355, 355 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49. oldal, 379-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 380-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55, a hármas blokk, hármas blokk az 55. oldalon a vélemények mellett ellene tartózkodás elutasítva. 56. oldal, az MP 14-es, tehát ez az 57-es preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 148-as a 64-es oldalon. ...148-as emple. Nem? Rendben? Ja? Tehát szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a következő oldalra. 153 emple mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 154-es Ample mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 70-es oldal, Ample 222-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 230-as Ample mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 231-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a zárószavazás következő? Hát ne, se hiszem. Zárószavazás, és ezt elektronikusan. Tehát akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát most a módosított dokumentumra szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Very, very slow. We are voting on Tehát az egész jogalkotási javaslatról szavazunk most módosított formában. De most lezárom, ha nem akar szavazni, ne szavazzon, de én lezárom. 40, mellette egy ellene, három tartózkodás. Ez egy nagyon jó eredmény. Itt egy állásfoglalás tervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Yes, so we close. Jó, jó, lezárjuk. 41 mellette, 3 lenne. Tehát még egy dologról szavazzunk, készfeltartással. Fel kell készülnünk arra a helyzetre, hogy olyan dolgok is lehetnek, hogy folytatunk el a tárgyalásokat. Tehát eh, a tárgyaló csapatnak szeretnénk mandátumot adni. Tehát, hogyha olyan témák kerülnek felszínre, amelyekről tárgyalni kell. És szeretnénk az egész dolgot úgy alakítani, hogy októberben a plenárison szavazhassunk. Tehát akkor a tárgyaló csoportnak szeretnénk megadni a mandátumot mellette, ellene, tartózkodás, akkor megvan a mandátum. Gratulálok. Konstance és Lam Lam Lambert. I, I know that they would like to say... Akkor szeretnék még Lambertnek is szót adni. Or this, this extremely... Szeretném megköszönni a kollégáknak ezt a hihetetlenül jó együttműködést. Az nagyon összetett anyagban. Hát köszönöm ezt a viselkedést, ezt a együttműködő viselkedést. És Konstancének és az összes árnyék előadónak megköszönöm. Szerintem Konstance is szeretne valamit saját szájából mondani. Nem, nem hiszem el. Teljes mértékben egyetértek Lambertel. Minden nagyszerű. Hát ez nem mindig volt így a tárgyalások alatt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy valaki szeretne valamit mondani. Akkor most áttérünk a regionális fejlesztési alapra. És a 29-essel kezdjük mellette, ellene, tartózkodás elfogadjuk. Tehát itt három részben szavazunk a 19-esnél mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 93-asra térünk át, 93-as a más következő oldalon mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 96-ost. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor átérünk a 36-osra.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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 117-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk a 74-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 76 mellett ellentartózkodás elfogadva, 5 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 77 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 7-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 78, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 9-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 81, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 11-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 82, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 84-es, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 85-ös, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as, igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 19-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 20-as igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 21-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 22-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 88-as igen, nem tartózkodás elfogadva, 24-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 89-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 26-os igen, nem, tartózkodás elfogadva, 27-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 28-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. Most pedig a vélemények jönnek, ugye? Konstance. Van egy kérdésem. Talán értévedtem de a 67-esről nem szavaztunk. A 67-es pedig, mindjárt megmondom, melyik oldalon van. Igen, a 6-os oldalon, a 67-esről. Nem szavaztunk, de azért nem, nem kell. Kell? Kell. Konstance. Nélküled még Olbricht is elveszik. Nem csak Lambert, most már ilyen is. 67-es kollégák, szavaznunk kell, a hatodik oldalon van, tehát igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm, Konstance. A vélemények következnek.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 konként szavazunk, ha jól tudom, ami oka fogyottá válik, akkor is blokként szavazunk. They are not falling, now we are now going to, to vote Voting in block. block all amendments yes, all, all, all those. So I will start with amendment one. No, I will just in block. Okay. Akkor blokkonként szavazunk. Mindenki elfogadja ezt, hogy blokkonként szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. És ugyanezt tesszük, mert ez a Költségvetési Szakbizottságnak volt a blokja, most jön az NVA, tehát ami nem válik fogyottá, arról blokkban szavazunk. We vote. Who's in favor? Ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. And now we go to page 13, where we have... 13. oldal, itre, Ugyanez az eljárás, ami nem oka fogyott, a blokkban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. And now we move um, to page 18, which is transport and tourism. And 18. oldal, TRAN szakbizottsági blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. If somebody wants to say something, please just say. Ha valaki szeretne valamit mondani, akkor mondja el. Yeah, but, but a comment. Yes, yes, I understand. So we go. Igen. Akkor várunk, mondja az elnök. Elnézést, ha jól tudom, akkor a 68-asról és a 69-esről nem szavaztunk szerintem mert a 67-esről ugyan később szavaztunk, de a 68 és 69-esről nem. Elnök, igaza van, de erről nem is kell szavaznunk. Ez a hatodik oldalon van. Ha megnézi, a 68 és a 69-esről tényleg nem szavaztunk. Akkor szavazzunk a 68-ra. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Any other comments? Just... Van-e még valami megjegyzés? Bármikor visszaugorhatunk. Tehát végső szavazás. Először a jogalkotási javaslat módosítottan. Megnyitom a szavazást. vote is closed and it's for... Lezárom. 42 a 4-hez, és most az állásfoglalás, megnyitom a szavazást. Igen, tessék. Még most zárom csak le a szavazás, és elfogadtuk kettő ellenszavazattal, kettő tartózkodásra. Jan. Igen? Adjunk hozzá még egyet? Jó, hozzáadjuk. Socialist, you never know. So the uh, okay. to the negotiating yeah, okay. Okay. make adjustments if necessary. Okay, so... Rendben van. Jan, tessék. Csak el szeretném mondani, hogy a tárgyalások nem voltak egyszerűek, még akkor sem, hogyha az ERF nem annyira összetett téma, de azért rugalmaságra szükség volt a tárgyalócsapattól, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Még akkor is, hogyha néha nem értettünk egyet, a végszavazás most megmutatta, hogy azért az alapelvekben egyetértünk. Elnök, meg tudom erősíteni, hogy néha nem értetek egyet. Köszönöm szépen a tárgyaló csapatnak és mindenkinek. És most szavaznunk kell arról, hogy mandátumot adunk-e a tárgyaló csapatnak arra, ha esetleg folytatni kell a tárgyásokat. Elfogadják, hogy a mandátumot megadjuk nekik? Ki van ellene? Tartózkodás. Igen. Most pedig Viktor. A kohéziós alap. Elkezdhetjük a szavazást. 58-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 63-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk 28-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk, 29-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 31-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 34-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 37-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 40-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk 42-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 43-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 44-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 45-ös mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 46-os mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 47-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 48-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk, 6-os mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. 53 mellett. Ellen. Lambert mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések 54-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett, Ellentartozkodás elfogadtuk. A költségvetési véleménye. Tehát költségvetési szakbizottság véleménye blokkban szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ugyanez az envire. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tran mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a végső szavazás, két szavazás, először a jogalkotási javaslat, módosítottan, megnyitom a szavazást. A néppárt egyel kevesebb kártyára lenne szükség. Elfelejtettem, hogy én is néppárti vagyok, mondja az elnök. 45 és egy tartózkodás. A második, a jogalkotási állásfoglalás, megnyitom. Uh, the vote 43 to 1, the same, so congratulations. és egy tartózkodás, úgyhogy gratulálok. Elfogadtuk. Szeretne valamit mondani? Köszönetet. Köszönetet szeretnék mondani a tisztelt árnyékelőadóknak minden egyes frakcióból kitűnően működtek együtt. Ez egy kivételes emberi élmény volt, hogy ilyen sok különböző háttérrel rendelkező ember ilyen egységesen állást tudott foglalni. Különösen köszönöm a bizottságnak és Peter Berkovicnak a támogatását. Nagyon sok civil szervezetnek köszönöm, akik képviselték a közösségeket, hogy segítettek kiterjeszteni ezt. És Jannak is. Jan ugyanis azt mondta, hogy két alapnak ugyanazok legyenek a kitételei, köszönöm, és végül Kárlának és Dáriónak nagyon értékes volt a titkárság részéről az együttműködés. Ez nagyon jó jogalkotási aktus, nagyon büszke vagyok rá, köszönöm. Elnök. Viktornak mandátumot kell biztosítanunk, ha szükség van a tárgyalásokra. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az európai területi együttműködés, és remélem, hogy bár ritka nincs itt, mégis jól együttműködünk. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 114 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 43-as mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 44 mellett, ellentartózkodás elfogadtuk 45-ös mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett tartózkodás elfogadtuk, 48 mellett tartózkodás elfogadtuk, 49 mellett tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 51 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 54 mellett ellentartózkodás elfogadtuk 64 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 65 mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk egyes kompromisszum mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk kettes kompromisszum. Nem. Jó, akkor 56-os mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 57-es mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk 55-ös mellett. Ellentartozkodás elfogadtuk, 58-as mellett Ellentartozkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellett Ellentartozkodás elfogadtuk, 3 kompromisszum mellett Ellentartozkodás elfogadtuk, 61-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 53-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 52-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 59-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene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 mert... Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 97 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 100 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk.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 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 6, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9, mellette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 tartózkodás elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 20 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette Hát nem tudom, hogy ezeket nem tudnánk valahogy esetleg csomagba sorolni az összes pakarinent 25-től egészen a végéig. Tehát 38-ig ezt az egész oldalt jó csomagba mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jó, tehát 24-től 38-ig akkor mindet elfogadtuk. Most nézzük a véleményeket. Budget, itt is blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, a kontosok következnek ugyanígy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, tranos módosítok mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És meg is volnánk. Nézzük a végszavazásokat, az egyik a jogalkotási szöveg módosított változatban. Konstanca, szeretnél hozzászólni? Nem, jó, akkor már is megnyitottam a szavazást. Szavazást lezárom. Szép eredmény, 43, 1 és 2 tartózkodás. Nézzük a jogalkotási állásfoglalást. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 42 igen, egy nem, kettő tartózkodás. Remek. Rika nincs itt, de biztosan örül annak, hogyha megtapsoljuk. kisfia született, és hát ehhez gratulálunk, de természetesen továbbra is érdeklődik az itt zajló munka iránt, fel is hívott engem, és hát az ő nevében is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a trialógusban szerepet vállalt. És akkor most a mandátumról kell szavaznunk, hogy ha sürgősségi helyzetek előállnak, akkor meglegyen a mandátum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Na most mi jön? Na most mi jön? Kérdezi az elnök. Az LGTC jön? Uh, Which,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 az előadó el is fogadta az összes módosítóját, ezért csak az előadó módosítói vannak, ezekről egyben fogunk szavazni, mellette ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. És akkor most a végszavazásra lépünk át. Az egyik a jogalkotási javaslat ilyeté módosított formájában. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 42 igen szavazat, ellenszavazat nincs, és három tartózkodás van. Most pedig a jóalkotási állásfoglalás következik. A szavazást megnyitom. Yeah, the vote is closed, and it's also... A szavazást lezárom, 40 támogató szavazat és 3 tartózkodás. Joakimnak gratulálunk. Sürgősségi helyzete felkészülve most is szavaznunk kell a mandátumról. Tehát, hogyha valami kiigazításra van szükség, vagy hiba, akkor a mandátumról itt is szavazni kell. Megadjuk-e a mandátumot? Igen, nem, tartózkodás. A mandátumot ezennel megadtuk Joakimnak. Szeretnél valamit mondani? Köszönöm szépen. Kedves kolléganők és kollégák, először is köszönöm szépen hogy egyet értenek a tárgyalások eredményével. Először is szeretnék köszönetet mondani Danuta Hübnernek, aki az összes trilóguson jelen volt és támogatott minket. Ő volt az, aki igazából elindította az előzetes ciklusban ezt a dolgot, és miután ez az eszköz igazából a határokon átnyúló együttműködés igazi eszközévé vált, megjött a lehetőség annak, hogy kibővítsük. Szeretném a titkárságnak, eh, főleg Manef úrnak megköszönni a támogatást, Kalita doktornak és asszisztenseimnek, Lukas Reichelnek, akik eh, a szervezeti munka főterhét viselték. Szeretnék az ír soros elnökségnek is köszönetet mondani, hiszen bedolgozta magát a témába. És olyan tanácsi pozíció szembesült, amely távolról sem volt egységes. Néha az volt a benyomásom, hogy ez a jogi eszköz számos tagállamban még teljesen ismeretlen. Éppen ezért nagyon sok félreértés is kialakult. És a félreértések pedig ahhoz vezettek, hogy nagyon érzelmi töltetőek voltak a tárgyalások. Péter úrnak is köszönöm a bizottság részéről a segítséget, és főleg a régiók bizottságának köszönöm meg az együttműködést. Hiszen a régiók bizottsága a régiók közötti határokon átnyúló együttműködés szerve. És amióta ez az eszköz megalakult, ez a jogi eszköz azóta nagy mértékben nőtt a határokon átnyúló együttműködés száma. És az együttműködésre is utalnék az Európai Unió és a szomszédságában lévő harmadik országok között. Tehát köszönöm szépen, és köszönöm, hogy folytatom a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, Joachim. Akkor 45 percben lezártuk az eddigi szavazásokat, ez eddig remeg eredmény. A Kleva következik az energiahatékonyságról és a kohéziós politikáról. Valaki szeretne hozzászólni? Nem, jó. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Jaj, bocsánat. Majdnem elaludtam, kicsit fáradt vagyok. A kompromisszumnak három része van. Első rész mellette. Jó szavazzunk inkább géppel, tehát az egyes kompromisszum első részéről van szó. Lezárom a szavazást, mindenki szavazzon. Jó, akkor most lezártam. Elutasítottuk. Második rész, mellette ellene, ezt is ellenőriznünk kell, tehát még mindig az egyes kompromisszumnál járunk. Második rész elektronikus szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, ezt is elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. actually. Ah. Kicsit bonyolult a helyzet, a 26-osról kell szavaznunk, emiatt a fura helyzet miatt, tehát 26-os mellette, ellene, jó, hát ezt ellenőriznünk kell, úgyhogy akkor a 26-osról megnyitom a szavazást. The vote is closed, and it's also rejected, so we vote amendment... Ezt is elutasítottuk, úgyhogy 28-as jön mellette. Jó, ezt is ellenőrizzük. Lehet, hogy ugyanaz a többség lesz, de ezt így nem látom át, úgyhogy a szavazást megnyitom a 28-assal kapcsolatban. A szavazást most lezárom. Igen, ezt is elutasítottuk ugyanazzal a többséggel. Kettes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, illetve az első része neki mellette, ellene, azt hiszem, hogy elutasítottuk, ez elég egyértelmű eredmény volt. Szeretné valaki ellenőrizni? Jó, időnk végül is van. Ellenőrizzük a hármas kompromisszum első részét. A szavazást lezárom, igen, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene ellenőrizzük a 35-öst, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 21-23, tehát elutasítottuk. 36-os, itt van egy szóbeli módosítás, ellenvetés van, nincs, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette ellene ellenőrizzük a 42-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene ellenőrizzük a 61-est, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 22-22, vagyis elutasítottuk. 60-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, a 65-öst ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74 mellette, Bocsánat, mondja az elnök asszony 75 mellette, Ellenőrizzük le a 75-öst. a 75-ös ugye meg volt, akkor 76 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette 79-est fogjuk ellenőrizni. Lambert? Elnézést kérek, Lambert. Téged nézlek, mert nincsen nálam szavazó lista, úgyhogy így legalább van kifogásom arra, hogy miért bámullak mindig téged. A szavazást lezárom, és el is fogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 82-est. The vote is open. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. A 82-est elfogadtuk. Kompromis. 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es, 89-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Tehát áttérünk a 90-esre mellette, ellene tart, ellenőrizzük, ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 92-es okafagyott. Nem? 92-es. Elfogadtuk. 93-as. Valaki ellenzi a szóbelit? Nem? Akkor mellette? ellene tartózkodást elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodást elfogadtuk, 98-as mellett, ellen, 98-as mellett, ellene, elutasítva nem? Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva 24-20 arányban. A százas. A százas nem? 99-es. Illetve először a 99-esről szavazunk, tehát 99-es. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva áttérünk a százasra mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 101-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 102-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellett ellene. Szerintem elutasítva, de ellenőrizzük a 104-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 25-18. 105-ös. Ellene. A 105-öst is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem nyitom meg. Megnyitom. Elutasítva 27 arányában 106-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellett, ellene, nem tudom, 110-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 27-18 arányban. 109-es mellett. 109-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellett. Ellenőrizzük a 107-est. Zárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 23-21 arányában. 108-as. Szavazunk. 108-asról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 111-es mellett, ellene tartózkodás. Elutasítva 112-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 113-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellett ellene tartózkodás a 115-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 118-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-es nem szavazunk, 121-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 122-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 125-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 129-es mellett ellenőrizzük a 129-es. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 20-19. Hol vagyunk? Itt ilyen 113-as. 130-as mellette, ellene, 130-as mellette, 130-as mellette. Lezárhatom a szavazást. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös szóbelivel ellené valaki nem, akkor így szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellett ellenőrizzük a 136 os megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 24-24, 137-es mellett ellene. Ismét ellenőrizzük, a 137-es megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva 25-20, 138-as mellette. Ellenőrizzük a 138-ast, hogy ne legyen hiba. The vote's closed. Zárom a szavazást. 25-18 re elutasítva. 139. Ez ugyanaz szerintem elutasítottuk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 13 os kompromisszum két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett, el, 147-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva 25-20, 148-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellett, ellene ellenőrizzük a 149-est, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elutasítva 24-19 arányban 150 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 151 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 153 mellett, ellenőrizik a 153-ast, megnyitom, Zárom. Elutasítva 24-21 arányban 154 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Első módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellene elutasítva négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva ötös mellett ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellett, ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva 25-20 arányban. 15-ös mellett ellene ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk 25-20-15-ös kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett, elutasítottuk 21-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, az ITRE 1 mellett. Ellenőrizzük az ITRE 1-est. ITRE 1-es. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk 24-20 ITRE 3 mellett. Ellenet tartózkodik. Ugyanaz, ellenőrizzük. Megnyitom. Itt három. Zárom. 23-20 elfogadtuk. Itre 5-ös mellett. Ellene. Itre 5-öst ellenőrizzük. Zárom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Itre 7-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett. Ellene ellenőrizzük a 9-est. Ugyanaz. De vagyok biztos zárom. 23-20 elfogadtuk. Itre 10-es. Elutasítva. Mellett ellenet adtuk. Elutasítva. Itre 13 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva ez, ez most 17-es. A 8-as elutasítottuk. Akkor a zárószavazás jön elektronikusan, megnyitom. Zárom a szavazást. 37, 2 tartózkodással, tehát Mojcának gratulálok. Akkor most áttérünk a Mazzoni jelentésre, a költségvetés megszorítások regionális helyi hatóságokra kifejtett hatásai. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as szóbelivel senki nem ellenzi a szóbelit, akkor így szavazunk a 18-asról mellette, ellentartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellett ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást, Zárom a szavazást. Elutasítva 24-19. Hármas kompromisszum. Van egy szóbeli hozzá, ha valaki ellenzi, nem ellenzi, akkor így módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum. Két részben. Első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellen tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Kom es kompromisszum elfogadtuk, 44-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva, tehát 49 szóbelivel, ha senki sem ellenzi, akkor így a módosítottról szavazom mellette, ellenőrizzük a 49-est módosítással. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-17. Tehát a 47-es mellett ellene. Azt hiszem, hogy Azt hiszem elfogadtuk. De azért ellenőrizzük a 47-eset. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 26-17 ellenében. 7-es kompromisszum, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene, 54 es elektronikus, megnyitom, Lezárom, elutasítottuk. Egyes módosító. Mellette ellene elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett az ötöset elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, ötös, megnyitom a szavazást, még mindig nyitva van. Szerintem, amikor beszélnek, akkor nem szavaznak, így veszteni fognak. És elfogadtuk 28-16-hoz. 6-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 7-es mellett ellen, 7-es. Nem tudjuk? Lamber, itt az esélyed. Fogalmuk sincs, hogy hogy szavazzanak. Tehát 7-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 10-es szóbalivel, ha senki nem ellenzi, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a Költségvetési Szakbizottság egyese, mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, ötös mellett az ötösre megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-22-t elfogadtuk. Hetes mellett. Hetes elektronikus. Lezárom és elfogadtuk 23-22-höz. Employ 1-es, Employ 1-es, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 4-es, hát mindegyik kompatibilis 1-től 11-ig blokkban, jó? Jó. Nem? Jó. Akkor 4-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 5-ös ötös elektronikus szavazás. Megnyitom, lezárom. 23-22, az elfogadjuk. 6-os mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 7-es mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 8-as mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 9-es mellett. Ellentartózkodás elutasítottuk. 10-es Tízest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 23-22-höz. 11-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellett 15-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És ennyi volt. The vote is closed. 23 22 elfogadtuk. És a végső szavazás, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 a kettőhöz, úgyhogy elfogadtuk. Erménia, szeretnél valamit mondani? Igen. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak. Én úgy gondolom, hogy a Regi Szakbizottság a parlamentben ezzel a jelentéssel bemutatja és bebizonyítja, hogy egy, lappa, egy nap egy lépéssel megelőzi a nemzeti hatóságokat. Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy az Európai Unió nyilvánvalóan kell, hogy spóroljon, de ugyanakkor a növekedést is kell, hogy támogassa. Különben anti európaivá válunk. Most Maria Irigoyen Pereznek a jelentése Európa újra iparosítása. Egyes kompromisszum Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum részenkénti szavazás első rész mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk második rész mellett. tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellett ellentartozkodás elfogadtuk, 15-ös mellett ellentartozkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellentartozkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellentartózkodásra elfogadtuk. Elutasítottuk, hatos kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 34-es szóbelivel ellenzi -e valaki, nem ellenzi, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum, mellett ellentartózkodás elfogadtuk. És a végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 42 és 3 tartózkodás, elfogadtuk, gratulálok, Maria. Mr. Van Nistelrooy, Lambert Van nistelrooij would like to say something. Yeah, you are welcome. Lambert Van Nistelrooy szeretne mondani valamit. Köszönetet szeretnék mondani. Hát ilyen hatékonyan szavaztatni, ilyen nagy csomagok esetében hatalmas segítség és pozitív példát mutat a hozzáállásával, és köszönet a titkárságnak is. kitűnően dolgoznak. Elnök. Ezt nem azt szeretném mondani, hogy ön szerint jó munkát végzünk? Nem, nem, nem, csak mindenki ide beszél a fülembe, és nem tudom már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 Ma délután a litván miniszter érkezik ide hozzánk. Winkler úr, esetleg ma, akkor áttehetjük ez után az ön napirendi pontját. Tehát háromkor találkozunk, és nem szavazunk, de a szavazás helyett Winkler úr jelentése lesz.